Okay, friends, we start this meeting. Uh, Kedves barátaim, elkezdjük az ülést néhány perccel késve, de azért elkezdjük. Mindenkit szeretettel üdvözlök itt. Minden nyelv rendelkezésünkre áll a tolmácsolásban, kivéve a Dánt, a Fint, a Máltait és a Horvátot. Szóval mégsem minden, hanem ezek kivételével minden. Második pont az elnök közleményei. A Europass első háromoldalú tárgyalása vagy trialógusa az 55-ös szik alapján a KULP szakbizottsággal október 10-én 19-től 20-30-ig kerül megrendezésre. Nem máskor van ez, mint éppen ma. Éppen ma este. Héttől fél kilencig és mint tudják, ma délután pedig a Kult szakbizottsággal az Európai Szolidaritási Testületről egy meghallgatást tartunk, tehát délután az ASP 1G3 ülésteremben folytatjuk a munkát. Mindezt elmondva, elkezdjük a szavazást. Lássuk, hogy mindenkinek megvan a szavazó cédálája nem adjunk még öt percet az embereknek, hogy beszivárogjanak, hogy megérkezzenek. Hát meg persze az előadóra is várunk. Öt percet adunk még arra, hogy megérkezzenek. Öt percre felfüggesztem az ülést. We'll wait a couple of more minutes in... Várunk még néhány percet a sztrájk miatt. Mindenkinek gyalogosan kell megérkeznie a parlamentbe, és ezért késnek a képviselők 5 percre még felfüggesztjük az ülést. Okay, friends, you have your voting cards. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Hogyha igen, akkor elkezdjük a szavazást. Hatos kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott, elfogadtuk. Huszas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 139-es mellettem, ellenem, tartózkodással utasítottuk. 141 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 146 mellettem, ellenem tartózkodással utasítva. 151 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 152 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítottuk, 153-as mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 155 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 156. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott elutasítottuk? 157-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellettem, ellene tartózkodás. Úgy tűnt nekem, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük le. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. We'll do it again. Hát ezt új, megújrázzuk ezt a szavazást. Tehát megismételjük a hetes módosítóról a szavazást géppel, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Leizárom a szavazást. Elutasítva. 22 szavazattal. 8-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 167-es, kitámogatja, kiszavaz ellenem, ki tartózkodott. Hát ezt ellenőrizzük le. Hát nélkül ellenőrizzük le. 167, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 szavazat, 19 ellenében elutasítva, 168 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 170 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 171 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 173-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 174-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 176-os mellettem, ellenem, tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítva, de azért ezt ellenőrizzük le. Tehát a 176-ról megnyitom a szavazást. The vote is now closed melyet lezárok. 25-17 ellenében elutasítva. Tízes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Na, nekem úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 178-as, 177-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 178 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 170, 180 mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 186, nem, 183-as 184 is mellettük, ellenük, elutasítva. A 183-as és 184-esről mégiscsak elektronikus szavazást írok ki, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 186 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 187 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 188 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 193 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizzük le a 11-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 195 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 196 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. A 12-es módosítóról szavazunk a 215-ösel együtt mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki elutasítva. 13-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 204-es mellettem ellenem tartózkodás elutasítva, 209 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. Elutasítva, igen, igen. 14-es kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 2.13-as mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 214-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 216 és 217, ezekről együtt szavazunk. Nem, ezeket visszavonták. Úgyhogy 15-ös kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 223 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 224-es mellette, ellene, elutasítva. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le mégiscsak a 16-os kompromisszumot, megnyitom az elektronikus szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-19 ellenében elfogadtuk. 231 mellettem. Ellenem tartózkodással utasítva. 17-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 15-ös a 236-ossal együtt mellettem ellenem Tartózkodás. Hát, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább le. Tehát erről a kettőről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-14 ellenében. 2.39 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodása elfogadtuk, 240-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 241 mellette, ellene elutasítva. 242 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 243-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 244 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 249 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 250 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 251 mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk, mondanám, mind ellenőrizzük le a 251-est. Megnyitom a szavazást, le is zárom a szavazást. And it's carried by 19 votes. Uh, amendment 200... 252-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 253 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 254-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 230 nem az fogyottá vált, mondja az elnök. 237-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le mégiscsak a 237-est, megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva. 238 mellettem, ellene, tartózkodás utasítva. 255 kitámogatja, kiszavaz, ellene, Kitartózkodást elutasítva. Ket, nem ellenőrizik le a 255-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 256 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 257 mellette ellene elfogadtuk. 258 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 260 mellettem ellenem elutasítva. 261 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva, 262-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 263-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Rendben van a 263-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, elfogadtuk. 264 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 265 mellettem, e, ellenem, elutasítva, 266 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 267-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 268 mellettem, ellene, tartózkodás. Úgy tűnt nekem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Tehát 268. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel, de elfogadtuk. 269. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 270 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 271 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 272-es mellette, ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 274 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 274-et. Nem volt világos. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 26 szavazattal. 276 mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 276. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 278 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 280, 281 visszavonták ezeket, 285 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 286 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 289 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 290 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 291 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 292 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 293 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, 293-ast ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Két szavazat többséggel, 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 297 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 298 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 298-at. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, egy szavazattal, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 2, 35 együtt, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 2 és a 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 36-ost, mert nem emelik a kezüket. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. Következik a 30, 37-es eh, okafogyott. 38-as jön. 38. Nem, mégsem okafogyott. Nem, bocsánat, mondja az elnök. Akkor vissza 37-esre, mellette, ellene, tartózkodás. Én szerintem elfogadtuk. A 38 mellette, ellenet, tartózkodás elfogadtuk. Hármas és a negyvenes együtt mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hármast és a negyvenest Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. 39-es oka fogyott. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a négyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 48-ast, megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Ellenőrizzük. Nem jó. Még egyszer ellenőrizzük a 48-ast. Megint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en voltak mellene. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os Ellenőrizzük az 55-öst. 55-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazattal. 56-os mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 34-en voltak mellene, mellette. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 14-26 ellenében, 63-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva négy szavazata. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 66-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 67-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 73-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Valami nem működik, de világos az eredmény, elfogadtuk. Okay. We start again on amendment 73. 73-as. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk három szavazat többséggel. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 78-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 99-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 99-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva három szavazattal. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadó, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 és 116 együtt ezek egyformák mellette ellene tartózkodás. Szerintem ellenőrizzük, mondja az elnök. 115-116 mellett megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva három szavazattal. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát világos volt, de hogyha ragaszkodnak hozzá, ellenőrizhetjük a 117-es. Nem ragaszkodnak, az akkor 119 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva, 121, 121 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva, 122 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, 123, mondja az elnök, mellette, de ez kompromisszumba tartozik, úgyhogy nem. 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 127 mellette, ellene, ellenőrizzük a 127-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva négy szavazattal, 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 131-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy a módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 39-en szavaztak mellette. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek a munkáját.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 az ifjúsági foglalkoztatási kedvezményezés a tagállamok, kezdeményezés a tagállamokban. Madame Toms asszony az előadó, de Kászel úr helyettesíti, és meg is adom Kászel eh, úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fel fogom olvasni. Toms asszony hozzászólását, amit tegnap elküldött nekem. Mivel a szlovén elnöki választásokon jelöl, jelölt nincs itt, pár szeretett volna itt lenni, minden esetre minden jót kívánunk neki. 224 módosított kapott a véleménytervezetre, jelentéstervezetre. Tomcsasszony, köszönetet szeretne mondani mindenkinek, ezekért. Másodszorban pedig a tanácsadóknak és minden más kollégának, aki a végrehajtási jelentés tervezett megfogalmazásához hozzászólt. Valóban az, a benyújtott indítványok zöme erősítette a szöveget, és jó munka alap. A tartalomra vonatkozóan hadd mondjam el, hogy eddig mit hangsúlyozunk. Egy kiemeljük a megbízható statisztikák beszerzésének a problematikáját, tehát információ és adat probléma másodszorban. Hangsúlyoztuk, hogy a foglalkoztatási kezdeményezést kezdeményezés nem szabad, hogy felváltsa a meglévő nemzeti reformokat, de kiegészítő eszközként kell használni. A módosító javaslatok ugyanezt javasolják harmadsorban hangsúlyoztuk azt is, hogy jobb koordinációra van szükség az oktatási programok és a, a fogla- munkaerőpiac között. Össze kell egyeztetni a munkaerőpiaci keresletkínálatot. Négy. A munkanélküliek elérése is különösen fontos. Azaz, több célirányos intézkedésre van szükség. A foglalkoztatás eh, regisztrálása és az úgynevezett EETS, tehát a sem foglalkoztatásban, sem képzésben nem lévő inaktívak elérése és regisztrálása. Az inaktívak és az ifjúságiak összevonása fontos, mert egyelőre őket még kizárják ezekből. Egyéni alapú megoldásokra van szükségük. Pillanatnyilag problematikus hogy a fiatalok jó minőségű képzést, foglalkoztatást, oktatást kapjanak, mert gyakran nincs hozzáférésük ehhez. Hetedik pedig hangsúlyoztuk azt is, hogy a kezdeményezés végcélja a fenntartható foglalkoztatás. Ezért ezekre az adatokra mindenképpen szükség van. Tény, hogy egyelőre hiányosak az adatok. A tagállamok egyszerűen nem adják meg a fenntartható foglalkoztatáshoz szükséges adatokat. 8. Hangsúlyozzuk a, fent, a források fent, fenntarthatóságát az ifjúsági foglalkoztatás érdekében. A benyújtott módosítók támogatják az ifjúsági és foglalkoztatási mechanizmust, mint állandó, illetve azt, hogy ez állandó forrást kapjon. Rengeteg jó javaslat érkezett be arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést a jövőben segíteni, például több figyelmet fordítani a sérülékeny helyzetben lévő fiatalok számára, a konkrét figyelmet a határon átnyúló munkaerőpiacokra. Tomcsasszony köszönetet mond mindenkinek a benyújtott megjegyzésekért, módosító indítványokért, és egy hét múlva itt lesz, amikor minden kérdésükre igyekszik válaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karesza úr. Az árnyék előadóknak adom meg a szót most. Benifáj úr az első az eszendétől. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak és Káza úrnak, hogy felolvasta a előadó levelét. Nagyjából egyet egyetértek az előadóval, és a munka kezdete óta nagy ha egyetértésben dolgozunk. Az SZND részéről egy csomó módosítót nyújtottunk be, melyeknek a célja az, hogy egy-két további javaslatot, javaslattal javítsuk a szöveg, szöveget, hiszen nem tud az előadó minden szempontra kitérni, hiszen korlátos hosszúságú szöveg áll rendelkezésére. Éppen ezért úgy gondolom, hogy érdemes van egy-két külön szem, szempontra kitérni, például az előfinanszírozás, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozása tekintetében, vagy pedig a top-up tekintetében, amelyel igazítjuk az éves, a több éves pénzügyi tervhez a tervet. Köszönöm Pável kollégának, hogy részt vett a fact-findingon Szlovákiában, és így sikerült a módosítókat javasítani. Nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatási szakbizottság kihasználja az ebben a jelentésben rejlő lehetőségeket, hiszen az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és a foglalkoztatási garancia nagyon fontos eszközei az ifjúsági munkanélküliség elleni harcnak, és a 2020 utáni időszakban is fontos szerepet fognak játszani. Kevesebbe kerülnem, hogyha ezeket az eszközöket használnánk, és több fiatalt lehetne integrálni a munkaerőpiacra. Másrészt pedig itt a programok eszközeinek jobb alkalmazására teszünk javaslatot, hiszen az ajánlatok minősége, munkaajánlatok minősége állandó visszajelzés tárgyát képezi a tagállamok részéről. Nagyon fontos tehát, hogy a programokat megfelelően finanszírozzuk. Vannak olyanok, amelyek ugyanakkor késedelmes kifizetést tartalmaznak, és vannak olyanok, amelyek gyakornoki időszakot finanszíroznak, ezekre is ki kell térni. Ami pedig az ajánlatok hogy minőségét illeti, egy sor módosítóval értem, amelyeknek célja az, hogy a ajánlatokat és a jelöltet jobban lehessen értelmezni, elemezni, értékelni. Látom, hogy a többi frakció más-más javaslatot készít, nyújtott be, de biztos vagyok benne, hogy e pontban is sikerül majd egy becsvágyó, de mégis kompromisszumos javaslatot eh, kialakítani, és így jobbá tenni az ifjúsági foglalkoztatási garanciát. Biztosítani kell, hogy eh, a fiatalok minél gyorsabb integrációját megteremtsük az munkaerőpiacon. Összességében még egy másik javaslatról is szeretnék beszélni, mégpedig a hotline, vagy a forró vonal, a forró drót bevezetésére vonatkozó javaslatról. Ez egy olyan eszköz, amelyel nem a tagállamok, hanem a fiatalok tudnák jelezni a visszasságokat, illetve a pénzügyi eszközök alkalmazásáról információt szerezhetnének, és így eh, működhetne jobban az ifjúsági garancia. Az ifjúsági foglalkoztatási garancia egy közvetlen eszköz, amely a munkavilágán kívül álló fiatalok foglalkoztatását próbálja elősegíteni a tagállamokban. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen örömmel működöm egyet az előadóval, minden más frakcióval az elkövetkező viták során. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Benifa Fáj úr, Benifi úr. Szignászka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előkészületek során igen nagy öröm volt számomra, hogy az előadó munkáját nyomon követhettem. Egyetértünk bizonyos kérdésekben, amely az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezési javítását jelenti. Ezért támogatjuk az ECR nevében a, a programokat, hiszen ez garanciát jelent a fiatalok számára igen veszélyes a magas munkanélküliségi arány, nem szabad úgy tennünk, mint hogyha nem látnánk a hiányosságokat. A számvevőszék megállapításait is figyelembe kell venni, és a program végrehajtása során nagyon sok negatívum volt. A források emelését meg a programok többletértékével kell összehasonlítani, nem csak a politikai akarattal. Örülök annak, hogy a fiatalok számára ez a program nem a nemzetállamok, a tagállamok egyéni helyett, erőfeszítései helyett kerül bevezetésre. Van innováció a képzés-kutatás terén a tagállamokban már, és egyetértünk abban is, hogy a nem kormányzati szervek ket is be kell vonni a végrehajtásba. A tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon jók az eredmények, a fiatalokkal mindenképpen kapcsolatot kell teremteni, akik távol vannak a munkaerőpiactól. Végül pedig hadd mondjam el, hogy az ifjúságot tájékoztatni kell a programról. Úgy gondolom, hogy az eddigi közzététel, terjesztés nem kielégítő, különösen az eleve kizárt csoportokat nem értjük, nem tudjuk elérni. Nagyon örülök annak, hogy a kezdeményezés megfelelő, és örülök annak, hogy együttműködhetünk a, az árnyék előadókkal. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés konstruktív. Köszönöm szépen. Köszönöm. Navagyova asszának adom meg a szót az Áldétól. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönetet szeretnék mondani Tomcsasszonynak először is a jelentés tervezetést, és az összes többi árnyék előadónak, képviselőnek. Mi magunk kevés módosítót nyújtottunk be, hiszen kiegyensúlyozott volt a jelentés tervezet. Mind a pozitívumokra, mind a hiányosságokra rámutatott az ifjúsági kezdeményezésben. A fiatalok motivációját emelnénk ki, amellett, hogy hatékonyan kell felhasználni az alapokat. Aláhoztuk azt is, hogy az ifjúsági kezdeményezést az eredményorientált projektekre kell felhasználni, amelyek hosszú távon is fenntarthatók. Mint már többször említettem, a költséghatékonyságot és a hosszú távú célokat kell néznünk az EU finanszírozású programoknál, és ahogy a kolléganőm is említette előttem, az európai többletérték a fontos, enélkül semmi értelme a finanszírozásnak. Támogatom a kollégákat az ifjúsági foglalkoztatási kedvezményezés jövő évi felvételébe is, illetve a finanszírozás folytatására a következő időszakban is. Folytatni kell de akkor, hogyha a költséghatékonyság bizonyítható. Nagyon örülök az együttműködésnek, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a megbeszéléseket mélységeiben is elvégezzük. Nagyon fontos ez mellett az is, hogy kiegyensúlyozott a jelentés. Köszönöm szépen. Thank you. I can't see that uh, Madam Gonzalez is here from the GUE Engel group. González asszony a GUE-től úgy látom nincs itt, és nem látom. De igen, köszönöm szépen, akkor meg is adom a szót. Köszönöm szépen. E, Teri a nőbizottságban szólal fel, úgyhogy nagyon fontos, hogy azért elmondjam megjegyzéseit nev, az ő nevében. A frakciónk több módosított is benyújtott, megvizsgáltuk a, a fiatalok fizikai és mentális jólétére való hatásokat, a munkanélküliség hatásait, és a továbbgördülő hatásokat is, amelyek rombolóak. Minél hosszabb ideig munkanélküli a fiatal, annál nagyobb valószínűséggel negatív munkaerőpiaci tapasztalatokat fog a jövőben is szerezni. Ezért az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek arra kell figyelnie, hogy elérje a fiatalokat, különösen azokat, akik sem oktatásban, sem munkában, sem szakképzésben nem vesznek részt, az ELT csoportot, a sérülékeny helyzetben lévőket is. Felszólítjuk a foglalkoztatási szolgálatokat a különböző tagállamokban, hogy jó minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak a fiataloknak. A képzés foglalkoztatás és nagyon fontos, hogy multiplikációs hatást tudjon kiváltani a fiatalok esetében, különösen azoknál, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés csak egy első lépés afelé, hogy a fiatalok igényeit megfelelően kielégítsük, és tisztességes munkát biztosítsunk a fiatalok számára. Ebben nem engedhetünk. A múlt tapasztalatai az ifjúsági foglalkoztatási kezdemény végrehajtásával kapcsolatban azt mutatja, hogy a partnerségi megközelítés az, ami döntő a siker szempontjából. A frakciónk ezért hangsúlyozza, hogy a partnerségi megállapodásban a szociális partner, partnereket, ifjúsági szerg, szervezeteket és egyéb érintetteket kell bevonni a kezdeményezés végrehajtására. Ezt tiszteletben kell tartani, figyelembe kell venni. Különösen az ifjúsági szervezetek bevonása fontos. A, vég, a tervezés, végrehajtás és értékelési szakaszban egyaránt. Végül, de nem utolsó sorban felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy az ifjúsági garanciát váltsák valóra. Az ifjúsági szervezeteket, hogy a, tájékoztassák az Európai Parlamentet arról, hogy a tagállamok lépéseinek milyen hatása van, elemezzék elemeket, és a szükséges intézkedésekre tegyenek javaslatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm én és Zanaka asszonynak a zöldek nevében. Most pedig Laura Agea az ERTD nevében. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a kollégának ezt az első javaslatot, amelyet elkészített. Az ifjúsági foglalkoztatás alkalmazásáról. Olyan pillanatban vagyunk, ahol azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes tagállamokban hogyan sikerült az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést végrehajtani. Ez az egyik ifjúsági garancia. Nos, ez az első jelentés világosá teszi, hogy a gazdasági krízis nagyon súlyos munkanélküliséghez vezetett. 2008-ban, 2015-ből 30%-ra nőtt. Ez egy olyan adat, amely azt mutatja, hogy megduplázódott a munkanélküliség, ráadásul ez a munkanélküliség az ifjúsági csoportot érintette a legjobban Németországban, Ausztriában, Hollandiában 2010-ben 10%-os volt, míg Olaszországban, Spanyolországban, Horvátországban, Görögországban majdnem 40%-ra tehető az ifjúsági munkanélküliség. Éppen ezért fontos, hogy országokra specifikus jelentést fogalmazunk ki úgy, hogy megfelelő kiigazító intézkedéseket is tudjunk megfogalmazni. Ez miért van erre szükség? Nos, azért, mert az egyik fő probléma, amelyel szembe nézünk, a növekedés és a foglalkoztatás terjedésében mutatkozó jelentős különbségekben keresendő az Európai Unió tagállamaiban. Nem értek tehát egyet azzal az ajánlással ebben a szövegben, hogy a strukturális reformokat kell felgyorsítani ezen különbségek meghaladása érdekében. Nem vagyok a strukturális reformok ellenében, de meg kell kérdezni, hogy milyen reformintézkedésekre intézkedésekre gondolunk konkrétan. Hiszen eh, általánosságban a strukturális reformokkal nem tudjuk meghaladni az ifjúsági munkanélküliséget, a Job Act, eh, a foglalkoztatási törvénycsomag például Olaszországban jelentősen rontotta az ifjúsági munkanélküliség helyzetét, az expanzív gazdasági reformok bizony nem hoznak létre új munkahelyeket, hogyha elmegyünk Szicíliába vagy Kalabriába, ahol egy évvel ezelőtti misszión jártunk, akkor láthatjuk, hogy az ifjúsági garancia milyen eredményekre vezetett. Az Európai Számvevőszék adatai azt mutatják, hogy drámai a helyzet. Nincsen tehát közvetlen összefüggés azon szép célok között, amelyeket a programcsomag maga elé tűzött ki, és azon eredmények között, amelyeket elért. Nem lehet tehát egy egységes céllal minden ö, ország helyzetét megoldani, fontos, hogy differenciáljuk ezeket a célokat. Nagyon fontos, hogy megfelelő képzést biztosítsunk a fiatalok számára úgy, hogy a mindenkori terület és az ott működő cégek igényeit is figyelembe vegyük, azon cégekét, akik a fiataloknak munka lehetőséget kínálhatnak. De hogyha a különböző intézményes szintek között nincsen együttműködés, Például mondjuk a szakképző intézetek olyan képzéseket kínálnak, amelyekre munkaerőpiacon nincsen igény. Akkor tehát nincsen megoldás. Nem arról van szó, hogy a fiataloknak fizessük a szakképzését, hanem arról van szó, hogy megértsük, hogy hatalmas hiányosság van a munkaerőpiacon. Egyszerűen a képzés és a munka igénye nem felel meg egymásnak, Célunk tehát az kell, hogy legyen, hogy az európai adófizetők pénzéből hatékony képzést biztosítsunk, mely kiszolgálja munkaerőpiaci igényeket, és vessünk véget az európai eszközökkel való visszaélésnek, hiszen gyakran a fiatalok képzést kapnak bár, de utána a fekete vagy szürke gazdaságban tevékenykednek a strukturális intézkedésekben nem rejlik egyedül megoldás, ezt hangsúlyozom még egyszer, és ez igaz a fiatalok foglalkoztatási garanciájára is. Fontos tehát, hogy nyomon kövessük a források felhasználását, az eszközök soha nem elegendők, de hogyha eltékozoljuk, elpocsékoljuk őket, akkor végképp nem tudjuk azon célokat szolgálni, amelyeket voltak éppen szolgálni akarunk. Ilyen módon persze jelezzük, hogy együttműködünk Tomc kollégával, de próbáljuk a megfelelő kiigazításokat eszközölni ebben a szövegben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Márten úr az ELNF nevében. Öné a szó. Excusez euh, l'absence du Elnézést, mert valahol nem tud itt lenni, mert még mindig Franciaországban van a francia eh, sztrájk miatt, ezért nem tud idejönni, és csak ezt szerettem volna, kimenteni szerettem volna őt. Tehát akkor nem kéri a szót. Nem akar eh, helyette felszólalni, ha jól értem. Rendben van. Yes. Labdille, you had asked for the floor now. No member. Yes. Mr. Pavel. Pavel úr, tessék, az egyéb hozzászólók körében. Köszönöm szépen. Csupán annyit akartam mondani a e dossziéról, hogy nagyon nagyra értékelem a kollégák munkáját, és a szlovén-horvát delegáció munkáját is. Azt láthattuk, hogy ebben a két országban hasonló problémák terhelik a fiatalok foglalkoztatását, mint a saját országainkban. A programot úgy kell kialakítani, a programot egy sürgőségi helyzetre dolgozták ki, és persze pozitív célokat szolgál a fiatalok foglalkoztatása, de ezzel a dosszéval javíthatunk ezen. Úgy gondolom, hogy keresnünk kell a lehetőségét, hogy az információkhoz jobban hozzáférjünk, de az információt értelmezni is kell. Nem elegendő az információt csak feltölteni a weboldalakra. Nem. Azok a fiatalok, akik nem keresnek munkahelyet, őket kell megszólítanunk, őket kell elérnünk az általunk kínált információval és ilyen módon a programokkal. Folytassuk ezt a programot, nagyobb uh, finanszírozásra van szükség, Persze ez a nemzeti programoknak nem lehet alternatívája, de segíthet ott, ahol erre szükség van. Nagyon jó az a program, és persze kíváncsian várom magának, ennek a dossziénak is a végleges elfogadását. Köszönöm. Nem tudom, ki, kéri, ki kéri meg a szót. Káza úr, tessék. meg szeretném köszönni minden kollégának az együttműködést. Köszönöm az önök felvetéseit, észrevételeit, ezeket természetesen Romana Tomcsanak tovább fogom adni. Úgy tűnik, hogy nincsen vita közöttünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ebből egy nagyon jó jelentés lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük. a foglalkoztatási főigazgatóságot is képviseli valaki körünkben, nem tudom, hogy Kollán asszony a bizottság részéről kérje tehát a szót. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy ez a jelentés abszolút aktuális és nagyon hasznos, hiszen most készítjük elő azon javaslatainkat, hogy hogyan lehetne az Európai Strukturális és Beruházási Alapból az ifjúsági foglalkoztatást támogatni. Az ifjúsági foglalkoztatási programot krízis menedzsment programként vezettük be, de most azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne ezt fenntarthatóbbá tenni, hogyan lehetne hosszabb távon támogatni a 2020-as időszak után is az ifjúsági politikát. Épp ennek, ebben a kontextusban üdvözöljük a parlamenti jelentés tervezetét. Köszönjük. Köszönjük szépen. Biztosan visszatérünk erre a napirendi pontra még a későbbiekben, ahogyan ez többször már el is hangzott. E itt kirajzolódó széleskörű konszenzus reményre ad okot, de azt is látni kell, hogy a program nem volt sikeres minden országban, minden közösségben, de sok jó eredményt sikerült elérni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel akkor pedig, amikor új foglalkoztatási formákat keresünk, új eh, formát keresünk arra, hogy a fiatalokat becsatoljuk a munkaerőpiacra, vagy pedig az oktatás rendszerében, akkor biztos, hogy a foglalkoztat, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tapasztalatait eh, alkalmazni fogjuk. Nagyon drámai volt a helyzet annó, valamit tenni kellett, és most azon dolgozunk, hogy hogyan lehet jobb megoldásokat találni. Akkor, amikor a helyzet nem ennyire drámai, nem ennyire robbanékony a fiatalok tekintetében a munkaerőpiacon, mint akkor volt, amikor ezt a kezdeményezést útjára indítottuk. Szakbizottságunkban december 4-én szavazunk erről a dossziéről, és már beelőztük a saját menetrendünket, de hogyha az érintettek itt vannak, elkezdhetjük a következő napirendi pont vitáját, Javaslom tehát, hogy lépjünk tovább az ötös napi rendi pont taglalására, nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyei az Európai Unióban. We are still waiting for some of those who... Hát nem tudjuk megkezdeni a vitát, mert még várunk a vita résztvevőire. Uh, we don't have Madam uh, Langbach here. Virginia Langbach például nincs még itt körünkben. Ezt kérdezem. Á, hogy úton van. Hát akkor 5 percre megszakítjuk az ülést, és reméljük, hogy Langbach asszony megérkezik addig körünkbe, és így elkezdhetjük a nemet közötti egyenlőség gazdasági előnyei az Európai Unióban témájú vitát. 5 perces szünet. welcome. <laughs> Uh, yes, well, uh, we Nos, és az ötös napi rendi ponttal folytatjuk a nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyei az Európai Unióban. Langbak asszonynak adom, össze, adom meg a szót, aki a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete, vagy magyarul az NKEEI, vagy angolul az EIGE e képviselő igazgatója, és egy tanulmányt fog bemutatni nekünk. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Igen, nagy öröm, hogy itt lehetek, és egy előadást tarthatok a foglalkoztatási szakbizottság tagjainak. Ez az a szakpolitikai terület, amely leginkább azzal foglalkozik, hogy mi a mindenkiben rejlő esélyt gazdasági haszonná hajtsuk. Mielőtt megkezdjük, a, megkezdem a mondandómat, rövid kitekintést adok arról, hogy mi történik az nemek közötti egyenlőség területén. Hogyha megnézik az alacsony képzettséget, képzettség statisztikáját, akkor láthatják, hogy milyen problémákkal állunk szemben, különböző kutatásokat tekintek át. Azt láthatják, hogy nagyon fontos, hogy az alacsony képzettségű emberek között a nők részaránya nagyon magas, és az ő esetükben a munkanélküliség veszélye nagyon magas. Amikor a máltai elnökség megbízásából az alacsony képzettség és oktatás kérdéséről egy tanulmányt készítettünk, arra jutottunk, hogy a nők, az alacsony képzettségű nők 70%-a nagy veszélyben van, hogy kikerül a munkapiacról. Két millió férfit és sokkal több millió nőt érint ez. Hogyha tovább megyünk, és megvizsgáljuk a további kihívásokat, akkor azt is láthatjuk, hogy a nők kiesnek a munkaerőpiacról, a családok, ahogy a családok egyre inkább új formákban élnek, például az erőszak, családon belüli erőszak következtében sokan elköltöznek az erőszakos családtaktól, és az ilyen egyedül egy szülős családok nagy részben nők által fenntartott családok. Hogyha megvizsgáljuk az utolsó dossziét, akkor láthatjuk, az utolsó fóliát, akkor láthatják. Hogyha van egy három vagy több gyermekes család, akkor rájuk hárul a legnagyobb negatív kihatás nem csak a foglalkoztatás területén, de a foglalkoztatás területén is, illetve az ezen családokat fenntartó nők vannak a legnagyobb veszélyben. Minden egyes további gyermekkel nő a veszély. Ma a nők a három gyermekkel élő nők 50%-a van foglalkoztatásban, a többi nincs a munka világában. És hogyha megvizsgáljuk a szegénységi kockázatot, azt mondhatjuk, hogy ebből az 55%-ból, aki foglalkoztatásban van, 44%-ra hárul a szegénységi küszöb alatti élet kockázata, hogyha partner rük elveszíti munkáját. Tehát, hogyha szakpolitikákat tervezzük, akkor ezt is figyelembe kell vennünk, hiszen ez is egy nagyon fontos tény. Az egy szülős családokra tekintve. Itt láthatóak a fólián a különbségek az országok között. Láthatjuk, hogy milyen különbség eh, mutatkozik a szociális integratív politikák között eh, az egyes tagállamokban, és ez milyen kihatása van a egy szülős családokra. Ez alapján, ezen felismerések alapján kell a szociális védelem politikáját kialakítani, és láthatjuk azt is, hogy a nőkre sokkal nagyobb szegénységi veszély hárul, mint a férfiakra. Azt is láthatjuk, hogy a fiatal anyák, illetve a kisgyermekes anyák azok, akik a legkevésbé kerülnek foglalkoztatásra, az gyermeküket egyedül nevelő szülők pedig szintén kis eséllyel kerülnek be a munkavilágában, és az esélye annak, hogy a fiatal anya elveszíti munkáját, nagyon nagy, és ilyen módon annak az esélye is nagy, hogy szegénységbe csúsznak. Egy másik szlájdot láthatnak, a work-life balance, a munka és a magánélet közötti egyensúly dokumentumát. Egyébként a gyermekszegénységi indexről holnap tárgyalunk a tanácsban. Itt azt láthatjuk, hogy a nem más tényezőkkel, mint a kor, vagy a migrációs háttér, vagy a családtípus, amelyben élnek, hogyan befolyásolják a work-life balance-t, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. És azt látjuk, hogy azokban a csoportokban, ahol um, a más generációk is törődnek a gyerekekkel más a helyzet. Nézzük meg a, doszi, a um, szlájdot. Láthatjuk, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülőknél mutatkozik a legnagyobb különbség férfiak és nők között. Narancsárgával a férfiak, kékkel a nők vannak feltüntetve a fólián. Hogyha megnézzük a származási országot, azt látjuk, hogy a nem EU-ban született, EU-ban élő nők esetében kétszer annyi nem fizetett ápolási vagy gyermekfelügyeleti munkát végeznek, mint az EU-ban született nők, ami ezt is mutatja, hogy deduktív módon arra következtethetünk, hogy az ő foglalkoztatási esélyük sokkal rosszabb. Egy másik szempontot is figyelembe vettünk, és elemzést tárgyává tettünk, amely a foglalkoztatás, illetve a jövedelem igazságos elosztása szempontjából nagyon fontos. Nos, ez pedig az oktatás, um, jólét és egészségügy, az úgynevezett feminizált uh, területeket vizsgáltuk meg, és itt a STEM-et vizsgáltuk meg a, ez pedig ugye a úgynevezett eh, maszkulinabb szakmák, mérnöki és egyéb szakmák, és azt láttuk, hogy hatalmas a különbség a STEM és az EHV közötte, két eh, foglalkoztatási terület között. Az EHV területen, tehát az egészségügy és más területeken pedig eh, nagyon nagy százalékban nők dolgoznak, a mérnök és más szakmákban pedig a férfiak dolgoznak. Persze vannak férfiak is, akik az jóléti egészségügyi ágazatban dolgoznak, de 2014-re ez a számadat, ez az arány csökkent. Egyre kevesebb fiatal férfi megy dolgozni az oktatás, az ápolás, a szociális ellátás területére, vagy tanulja ezeket a szakmákat, és azt is látjuk, hogy a STEM ágazatban 10 év alatt alig változott a nők részaránya. Ezek a STEM, ugye mérnök és egyéb ilyen szakmák. Azt látjuk tehát, hogy ez a környezet nem annyira vonzó a nők számára, és ilyen módon fennmaradnak a különbségek, vagy még súlyosbodnak a különbségek is. Hogyha megnézzük a kor osztály szerinti lebontást, akkor láthatjuk, hogy a férfiak egészségügy ellátás és jóléti területen való részaránya csökkent. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az elkövetkező évtizedekben a növekedő ágazatban egyre kevesebb, nominálisan is egyre kevesebb férfi dolgozik majd. Megvizsgáltuk a szegregált ágazatokat is az oktatás területén, és láthatják, hogy a nagy szakmák között milyen nagy különbségek mutatkoznak, 18%-a a férfiaknak tanul tanári pályán, vagy óvónői pályán. Ez persze megtapasztalható az iskolákban is. Az egyetemeken a férfi tanárok részaránya magasabb, de mondjuk az általános iskolában jelentősen alacsonyabb. A társadalom előítéletes gondolkodása is hozzájárul ezen választásokhoz. A természettudományok területén azonban a nők még ha ezen, szak, ezen szakágokat választják is az egyetemen, nem a magánágazatban vagy a kutatóintézetekben dolgoznak, hanem elmennek matek vagy fizika vagy kémia tanárnak. Egyszerűen szóval a legalacsonyabb szintű munkát vállalják. Az ICT területén látjuk, hogy nőtt a nők részaránya, ez a STEM ágazat, amely a jövő ágazatát jelenti, tudjuk, hogy egyre több munkahelyet fog teremteni az ICT ágazat, ezen készségekre lesz szükség, mi több szűk keresztmetszetekbe is ütközünk. Nos, az ICT diákoknak csupán 20%-a nő. 20%-uk tanul számítógépes és más szakmát, és még kevesebb tanul a mérnöki tanulmányokat. Ez pedig felmutatja, hogy a jövőben mutatkozó szakképzési hiányokat még kevésbé tudják majd a nők betölteni, és ilyen módon még rosszabb eséllyel rendelkeznek majd a munkaerőpiacon. Uh, what I was coming now to was about the, benefits that... Nézzük meg az előnyöket. Megnézzük, hogy milyen hatalmas kihívások állnak előttünk. Ezt tekintetbe véve, és tekintetbe véve azt, hogy az Európai Unió azáltal, hogy a nőket nem bátorítja a, ezen tanulmányok végzésére, és nem bátorítja a férfiakat sem arra, hogy az oktatási vagy egészségügyi területeken tanuljanak tovább, ezzel nagyon sokat veszítünk hiszen itt lehetne a két nem együttes fellépését erősíteni. Az E3ME e, modellt használtuk az elemzés elvégzésére, és az elemzés során megpróbáltunk különböző területeket elemezni. Megnéztük, hogy na most visszajönnek a diák, visszajön a kivetítő. Nos, tehát elemeztünk különböző forgatókönyveket, amelyek arról szóltak, hogyha le, bezárnánk a gender gap-et, hogyha az oktatás nőiesedne, a háztartás elférfiasodna, hogyha a döntéshozásban más területeken ezt a gender gap-et bezárnánk, akkor nagyon erős gazdasági bizonyítékot találunk arra, hogyha beruházunk a gender equality-be, hogyha a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét javítjuk, stb. Hogy ezeket javítjuk, ezek a dolgok pedig már léteznek az Európai Unióban, akkor ennek mi lenne a gazdasági eredménye? Azt láttuk, teljesen világos, hadd mutassam meg, hogy mi az alap, megnéztük, hogy milyen fejlődésre kerül sor ma, figyelembe véve azt, hogy bármit is teszünk, nem arról van szó, hogy rontanánk a férfiak helyzetét, hanem egyszerűen ezt a nemek közötti hézagot be kell zárni. Elemeztük tehát ezt a helyzetet, kiválasztottuk ezeket a forgatókönyveket. Az egyik forgatókönyv az a robosztus adat állomány, amely a történelmi fejlődésből itt maradt ránk. Először is megnéztük az oktatás területét, és itt van a STEM terület, hogyha minden tehát a felső oktatásban meghozzuk a javasolt intézkedéseket, akkor bezárul a nemek közötti hézag. Aztán a következő a munkaerőpiac, a fizetések közötti különbségek, az elvárások közötti különbségek. Most nagyon sokat beszélünk az Európai Unióban az öregedő társadalomról. Megnéztük a demográfiai változásokat hogyan lehet javítani például a gyermekszámon, a különböző intézkedéseken. És az utolsó dolog, hogyha mindent összevetünk, akkor mi lenne az eredmény? Az előző ábrán lehet látni, hogy megfelelő robosztus kalkulációt végeztünk a gazdasági modellezés keretén belül, és arra jutottunk, hogy 2050-re, hogyha minden hézagot megszüntetünk, hogyha aktívan ruházunk be ezekbe az intézkedésekbe, látják, hogy a fejenkénti GDP az Európai Unióban 9,6%-kal növekedne, hogyha semmilyen más beruházást nem végeznénk el, csak ezen a nemek közötti egyenlőtlenségen dolgoznánk. Ez 3,15 trilliárd eurót tenne ki. Itt tehát megnéztük külön az egyes szenáriókat. Az első az STEM oktatásra vonatkozik. Ez egy hatalmas ágazat, amely a jövő ágazata, hatalmas elvárások vannak itt, és nagy a kereslet az ezen képességek iránt. A férfiak, hogyha folytatják a tanulmányaikat a jelenlegi formában, és ezt kiegészítjük azzal, hogy a nő, a lányokat megpróbáljuk erre kanalizálni, ezek fele a témák fele kanalizálni. Ez további 1,2 millió munkahelyet jelentene, és ezekben a munkahelyekben, hogyha 70%-ban nők, 17%-ban nők dolgoznának, itt látják a gyors, a közepes és a lassú forgatókönyvet. Vannak bizonyos különbségek, de mégis hatalmas előnyt jelentene mindez. Megpróbáltuk megnézni, hogy mi lenne, hogyha a tagállamok nagyon sokat fektetnének be egy területre, egy területet kiválasztanának, és abba tú, hatalmas összeget fektetnének be. Nagyon gyors intézkedésekre lehet így, eredményeket lehet így elérni. A tagállamok közötti is nagy különbségek vannak, ami a születésszámokat illeti hogyha javítjuk az Európai Unióban a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét, eh, lezárjuk, bezárjuk ezt a hézagot, ezekkel az intézkedéssel a bérkülönbség is megszűnne, mert a STEM eh, ágazatban eh, a legkülönbözőek a fizetések. Látják, hogy ennek köszönhetően a születésszám azáltal, hogy a nők nagyobb támogatottságot éreznek, nem kell szembenézniük azzal a nehéz helyzettel, hogy hogy gyermeket vállalnak. Nos, ezek az intézkedések a születésszámot is növelnék, különböző tagállamokban, különböző szinten, attól függően, hogy mi a helyzet ma. És itt elemeztük majd a holnapi előadásban látják, hogy melyik tagállam hol áll, A két forgatókönyvet és két um, idősávot hasonlítottuk, hasonlítottunk össze. Megnéztük az első kilenc legjobban fejlett országot, ami a nemek között egyenlőséget illeti, a másik csoportban a közepes, a harmadikban pedig a legalacsonyabb fejlettségű országok vannak. A hármas csoport nagyon erős az nemek közötti egyenlőségben. Nekik nem kell annyival többet beruházniuk, mert már elég sokat tesznek ezért a témáért. Az első csoport pedig a nagy nyertesek, hogyha ők elvégeznék azokat az intézkedéseket, amelyeket a hármas csoport elvégzett már, vagy menik ennél is többet, akkor 12%-kal növekedne a GDP-jük 2050-ben. Különböző a, a tanulmányunk megtalálható különböző források alapján bemutattuk a modellezést, az indoklást, az érvelést, számos lehetőséget, hogyha kíváncsiak, akkor kérem nézzék meg, persze természetesen rendelkezésre állunk, további információval. Minden esetre ez egy elég eh, megrengethetetlen eh, alapokon álló eh, tanulmány, mely szerint a nemek között egyenlőség mindenképpen előnyére van a munkaerőpiacnak. Elnök, köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság munka és magánélet összeegyeztethetősége kezdeményezése mögött részben ez a tanulmány áll. Hogyha megnézzük tehát ezeket a lépéseket, a work-life balance, tehát munka-magánélet összeegyeztethetősége kezdeményezést, ezt támogatjuk. És látjuk, hogy milyen előnyös helyzetet hoz ez mindenki számára. Egyes tagállamok már elérték ezt, hiszen hatalmas különbségek vannak az Európai Uniós egyes tagállamok között. De milyen reakciókat kap, milyen reakciók érkeznek vissza, amikor különböző mm, hallgatóságoknak mutatja be a tanulmány eredményeit. Mi tőlünk politikusoktól például negatív vagy pozitív, mm, mi politikusok vagy nagyon negatív vagy nagyon pozitív reakciókat kapunk, arany középutat szinte nem is, gyakran elég kemény, agresszív hangvételű vitákra kerül sor ebben a témában. E, ez az érzésem, hogy ez elég sok időt fog igénybe venni, mielőtt változásra kerül sor. Vannak olyan országok az Európai Unióban, amelyek jó úton járnak, de olyan sok olyan ország van, amely nagyon sokáig kell még, hogy küzdjön ezen célok eléréséhez. Amikor találkoznak ezen negatív reakciókkal, akkor milyen, ö, mit tudnak tenni? Igen, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről beszélek, hiszen ez az a szélesebb kontextus, amelybe bele helyezi a, a tanulmányát. A kérdésem tehát a következő, nagyon erős negatív reakciókat is tapasztalunk, az egyes döntéshozóktól legyenek nemzeti eh, tagállami szinten, legyen szó eh, intézményi szintről. Köszönöm szépen. Válasz. Köszönöm a kérdését. Ami a munka és magánélet összeegyeztetését illeti, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, ami a negatív reakciókat illeti, ez abból adódhat, hogy egyesek máshogy értelmezik az üzenetet. Mi, amikor elemeztük az indexet, akkor azt, vagy mutatókat, akkor azt láttuk, hogy a férfiak gyakran tovább dolgoznak, főleg, hogyha sok gyermekük van. Tehát a nők, a feleségek, az anyáknak nincsen túl sok lehetőségük arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Másrészt az, hogy valaki sokat dolgozik, intenzíven dolgozik, mondjuk sokat is keres, de este nem tud pihenni, nem nem minőségi az élete, a családdal töltött minőségi idő nagyon kicsi, nagyon kevés, ez nagyon fontos téma. Nem csak a munka és a magánélet összeegyeztetéséről van szó, hanem a hozzáállásról is. Mi azt mondjuk, hogy a férfiak veszítenek, hogyha nem mennek szabadságra, hogyha nem töltenek időt a e, családdal. E, rövidebb az élettartamuk, idősebb korban több egészségügyi problémával néznek szembe, nagyon sok minden összefügg a megközelítéssel, a paradigmával, az egész, a, a, a, a egész társadalom hozzáállásával. A, minden esetre a munka és a magánélet összeegyeztetés az egyik legfontosabb eh, szempont. Persze ez összekapcsolódik más témákkal is. Az én személyes véleményem szerint ez egy jó kezdeményezés, és eh, nem csak jobb és versenyképesebb Európa, Európánk lenne, hogyha ezt megvalósítanánk, hanem a nők tudását kihasználnánk, hiszen a nők is elég jól képzettek, és ez most így elveszik. És mindenki számára előnyös lenne, hogyha ezt kihasználnánk. Szeretne valaki kérdést feltenni, kérdezi az elnök? Blinkevics Jute asszonynak fogom megadni a szót, a Nőjogi Bizottság elnökének. Please, take the floor. Tessék, megadom a szót. Iš tiesų, mm, e, aš atsiprašau Lyčių lygybės instituto direktorės Virginijos Lambak. Köszönöm szépen. Elnézést e, kell kérnem az igazgató e, asszonytól, sajnos nem tudtam meghallgatni az előadását, mert de már beszéltünk, volt már lehetőségünk személyesen is találkozni. A tanulmányt is volt alkalmam megismerni. Ami a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét illeti, az egyik fő kezdeményezés, amit az Európai Bizottság indított, és amit a parlamentnek benyújtott, az az, hogy a nők helyzetét javítsák a munkaerőpiacon. Tehát azt próbálják megvizsgálni, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a nők visszatérjenek a munkaerőpiacra, és magasabb nyugdíjat kapjanak. Ezt erről beszélünk tehát itt a parlamentben és a tagállami, és tagállami szinten is. Én nagyon sok <clears throat> vitán vettem részt Litvániában, sok eszmecserén, és gyakran hallok olyan érveket, amelyek ebbe a témába illeszkednek. Vannak olyanok, akik nem értenek eh, eh, egyet azzal, hogy a férfiak is eh, vegyenek ki gyermeknevelési szabadságot, vagy képesek erre. Ez a kérdés egyesek számára ez nem elfogadható. Kérdésem, hogy mit tehetünk ezzel a hozzáállással? Lehet, hogy az oktatásba kellene többet beruházni. E, már óvodában als, vagy iskolában, alsó takozatban elkezdeni ezt, és, külön, és megpróbálni e, a régi sztereotípiákat leküzdeni. Hiszen egy irányelv nem lesz elegendő, akkor sem, hogyha ez egy nagyon jó irányelv. Ez nem fog egyenlőséget hozni a társadalmunkban. A munkaerőpiaci egyenlőség nagyon fontos az európai gazdaság, az európai versenyképesség szempontjából. Mi mást tehetünk, mibe lehet még beruházni, befektetni, hogy megváltoztassuk tehát a hozzáállást. Válasz. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy hogyan, nagyon fontos az, hogy hogyan interpretáljuk ezt a kezdeményezést, tehát a tudatosság építése, a szerep modellek fontossága. Gyakran a nőkkel van a probléma, gyakran a nők gondolják azt, hogy nem fog az apa vagy a férj egyedül boldogulni, a háztartásban vagy a családban. Tehát ez egy kicsit rajtunk is múlik. Gyakran én azt hallom, hogy a családban arról van szó, hogy a fizetések közötti hézag, illetve a szülői szabadságra fizetett juttatás és a férj fizetése közötti különbség olyan nagy, hogy nem éri meg a férnek kivenni ezt a szabadságot, de hát mindenkinek a saját családjáról van szó, neki kell döntenie, és az ő felelőssége a döntés de az is nagyon fontos, hogy ebben a döntésben jól érezzék magukat az emberek. Tehát nagyon fontos az is, hogy hogyan közvetítjük ezeket az, ezt az üzenetet a médiában a, a téma felvetése is segíthet, hiszen egy adó-kapok helyzetről van szó. Jó, köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Nyilván fogunk még találkozni, lesz még alkalom kérdésfeltevésre. A munka és a magánélet összeegyeztetése az egyik fontos téma amit mindenképpen szeretnénk tovább boncolgatni és eredményekre jutni. Ami a következő ülés időpontját illeti, október 16-án 3-tól fél hétig lesz a következő ülésünk, illetve október 19-én reggel 9-től délig, 12.30-ig. Arra is szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ma délután egy közös meghallgatás lesz a Kulturális és a Foglalkoztatási Bizottság részvételével az Európai Szolid- Szolidaritási Testületről. Ez mind a két bizottság szempontjából nagyon fontos, foglalkoztatási szempontból kifejezetten fontos, hogy ne egy olyan új munkaerőpiacot hozzunk létre, amely nem elég jó feltételeket biztosít a fiatalok számára. Tehát erről van, lesz szó, majd a szolidaritási testületről szóló meghallgatáson. Arról fogunk beszélni, hogyan tudjuk ezt úgy megszervezni, hogy ne kerüljön sor szociális dömpingre. Spinelli Building eh, Room is A1G. Az A1G3-ban leszünk a Spinelli épületben, és eh, három órakor fogunk kezdeni mindenkit várunk a kezdésre. Köszönöm szépen, hogy eljött, és ezért tulajdonképpen le is zárom az ülést. Köszönöm.